tehát ezt elfogadnak tekintjük. Van még egy elnöki bejelentésem. Tájékoztattak engem arról, hogy Krisztin Rébó ö, asszonyt ö, megválasztották Dezír úr helyébe. A hetes cikk egyes bekezdése alapján történt ez. Az egyes szabályzat alapján a parlament tudomásul veszi Revó kollega megválasztását 2014 áprilisától. Az új kollégát üdvözlöm, és emlékeztetnék arra, hogy a 32-es szabály alapján megvizsgáltuk Revór mandátumát, és teljes joggal elfoglalhatja parlamenti képviselői helyét. semmilyen olyan tisztsége nincsen, amely nem összeegyeztethető lenne a parlamenti tisztségével. Kezdjük is meg akkor gyorsan a vitáinkat. Első napi rendi pontunk közös vita a bankunióról. Hökmárk jelentés a hitelét